Prezident! Az elnök. Tak. Meine sehr geehrten und Herren, ich... Hölgyeim és uraim, a 2012. december 13-án megszakított ülésszakunkat megnyitottak. Nyilvánítom. Az elfog...